also English is coming on my ears, and let's have a look. Is it improving? If I say so something in Finnish, jos minä sanon jotain suomeksi, niin tulkataanko tämä nyt? To ja, to ja odpowiem po polsku, co? Yeah, <laughs> you can. If you try to carry on.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 Kiitoksia sitten Rova Saahe ja sen jälkeen Kavadaan, mutta Rova Saahe, teillä on seuraava. Sorry, my name sounds different in Finnish. <laughs> I couldn't recognize my name. I'm sorry, Chair. Um, <laughs>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 and whether this aspect of, of informing people should be integrated in the platform on which the citizen initiative can take place. Um, thank you. Kiitoksia. Sitten herra Kavada ja sen jälkeen rouva Tuun vastaaja. Otetaan taas kolme seuraavaa. Kavada, olkaa hyvä. Merci, euh, Monsieur le Président. D'abord, euh, merci pour votre travail, euh, Madame la rapporteure.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 azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő oktatást, képzést kapjanak. Spanyolországban van a higánoknak egy nagy, a higánok nagy csoportja ilyen Spanyolországban, de ugyanakkor nagyon jól integráltak a társadalomba, másként áll a helyzet a romokkal, vagy a romákkal Spanyolországban. Barcelona mellett Nemrégiben egy várost látogattunk meg, 120 lakósa van, és itt nagy roma közösség is él, akik nem táborban élnek, hanem házakban, mint a többi állampolgár. És <clears throat> bizony sok probléma van velük a szomszédságban. Látni való, hogy milyen nehéz őket integrálni milyen nehéz őket bevonni a kultúrába, vagy az iskolai oktatásba. Nem akarnak semmit tenni a romákért, mondják a, a többségi lakósok, de a romák sem akarnak integrálódni, ezt nem szabad tehát elfelejtenünk. És úgy hiszem, hogy amikor a ezen országok származási országát is megvizsgáljuk, nos, ezek az országok európai alapokból kapnak finanszírozást, és nem tesznek eleget azért, hogy integrálják a romákat a saját, saját társadalmukba. Lehet, hogy nagyon kemény, amit mondok, nehéz ezt elfogadni, de nem szabad, hogy ezt a kérdést a szélső jobb játékterére engedjük, hogy ők érveljenek ezzel, és nagyon óvatosnak kell lenni. Ez érvelés során. Köszönöm, Bergyi asszony. Nos, hát ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok vitát kavar. Ugye a diszkrimináció felvetődik, és ilyenkor mindig a stigma, stigmatizáció, a megbélyegzés is fennáll. Úgyhogy az lenne a kérdésem a jelentéstevő felé, hogy ki felé kívánunk üzenetet közvetíteni, ugyanis nekünk kulturális szakbizottságként azt kell látnunk, hogy kikről beszélünk, az a népcsoport és önmagát hogyan határozza meg, és az európai romák ö, meghatározás számomra jó, mert így nem fogunk felesleges vitákba bocsátkozni, és talán meg fogunk tudni birkózni a, ezzel a problémával. A második legfontosabb dolog az az, hogy a kulturális kisebbségekkel kapcsolatban nem szabad, hogy a kulturális diverzitást ne vegyük figyelembe, és a saját modellünket próbáljuk rájuk erőltetni, mert így nem fog működni a rendszer. Először is fel kell ismerni a különbségeket, a másságot, és nem szabad, hogy ö, diszkrimináljunk. És végül nem elég, hogyha az Európai Unió eszközöket ad ahhoz, hogy egy politika hatékonyá váljon, és ez különösen igaz azzal kapcsolatban, hogy mit is nem szabad tennünk, ugyanis gyakorlatilag a romákra szánt összegeket fel se használják. Fel kellene tenni először magunknak a kérdés, hogy miért nem használják fel ezeket a kérdéseket, és hogy a leginkább diszkrimináló a kormányok, és itt most nem akarok konkrétan újra mutogatni országokra, de fontos az, hogy lássuk, hogy nem a diszkrimináció a, ezeknek a nép, népességeknek az integrációjához vezető út. Köszönöm. Márkusz Korjá. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani téma nagyon jókor érkezünk ide, hiszen óriási vitát kevert ez a téma mostanában. Egyetértek a jelentéstevővel, nem szabad dogmatikusan megközelítenünk ezt a témát, hanem inkább próbáljuk meg a kulturális szakbizottság szempontjainak figyelembevételével megközelíteni. Tehát kultúra, és valóban oktatás, a kulcsszavak, és valóban a sport is fontos, amely szerintem nagyon jó út az integráció felé de hát ezzel kapcsolatban is ütköztetnünk kell a véleményeket. Ugyanis az iskoláztatással kapcsolatban azért nagyon fontos vízválasztók vannak. Vannak olyan kormányok, illetve helyi önkormányzatok, amelyek nagy összegeket szánnak minden évben a roma gyerekek iskoláztatására. De azt látjuk, hogy nagyon gyakran a helyeik mégis üresek maradnak az iskolákban, mert ők, illetve családjaik nehézségekkel küzdenek, nem, most nem azt akarom mondani, hogy nem akarnak iskolába járni, de mégis nehézségeik, nehézségekbe ütköznek, amikor az iskolai programokat kell követniük. Tehát azt hiszem, hogy az iskolai integráció nélkül ezek a gyermekek, amikor majd felnőnek, nem fognak tudni integrálódni. Nem fognak találni munkát, és nem fogják megtalálni a méltó helyüket a társadalomban sem. Nagyon sok iskolában láttam olyan gyerekeket, akiket előre engedtek, még akkor is, hogyha egyetlen egy szót se ismertek abból a nyelvből, amelynek országában éltek, gyakorlatilag az iskola évele alatt semmit nem tanultak meg, és mégis tovább engedték őket, és szerintem ez nem helyes út arra, hogyha integrálni akarjuk őket. Olyan személyeket kell, hogy felneveljünk, akik megismerik, és tovább viszik saját kultúrájukat, de ugyanakkor integrálódni is képesek az adott társadalomba, mert enélkül nem lehet előrelépni. Tehát az iskola, oktatás kérdése valóban kulcsfontosságú, innen kellene elindultunk, és próbáljuk meg félretenni a dogmatikus vagy ideológiai megközelítéseinket, ugyanis csak az iskoláztatáson keresztül lehet valóban integrálni ezt a közösséget. Tämä on vaikea asia ja nyt kun... Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy az Európai Unió nagyon sietett a bővítéssel. És a bővítés során nagyobb figyelmet kellett volna folytatni a csatlakozás előtt álló országokban az emberi jogok kérdésére. Például Szlovákiában volt bajos az emberi jogok helyzete pár évvel ezelőtt, bár sokat javult azóta. Az emberi jogi helyzet olyan bonyolult és olyan nehéz, hogy nem szabad címkéznünk az embereket, az emberek csoportját, hiszen ha valamilyen populációra gondolunk, mindig vannak győztesek, vannak vesztesek. Van, aki jobban szerepel, van, aki nem. És Takaló úr is pontosan tudja, hogy Finnországban például sok roma kitűnően integrált a társadalomban. Ugyanakkor vannak olyan romák is, akik bűnözői életmódot folytatnak, és alig jönnek ki a börtönből, vissza is kerülnek hamar. Tehát nem lehet itt a romákról egységesen beszélni. Ráadásul a szuverenitás kérdése is felmerül itt. Felmerül tehát a kérdés, hogy joggal dönthetnek-e a tagállamok arról, hogy kit fogadnak be országokba, és kit nem szeretnének látni az ország területén. Ugyanakkor ennek feszül az állampolgárok szabad mozgásának szabálya. Köszönöm szépen. Kosta asszony. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó a bizottság részéről ez a kezdeményezés, ugyanis nagyon kényes pillanatban vagyunk, ezt figyelembe is kell venni, ugyanis alapértékek forognak itt kockán, és a mi szakbizottságunk valóban hozzá tud járulni ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a kérdést, de az is lehet, hogy ennek az ellenkezője történik. Remélem, hogy nem ez utóbbit választjuk, és szerintem Takula úr sem ezt szeretné. Én szerintem az ő általa kialakított egyensúly hozzásegít majd bennünket ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a nagy vitában, ebben a drámai pillanatban, amely egyelőre nehéz, nehéz, nehézségeket teremt. A kulturális szakbizottság szempontjából nagyon fontos az, hogy az interkulturális kérdéseket hangsúlyozzuk, hiszen ez egy komplex téma. Vannak itt alapértékek, amelyeket szeretnénk tovább hangsúlyozni, főként a személyhez fűződő jogokra gondolok, az alapvető jogokra, a kisebbségek diszkrimináció mentességére, valamint a kultúrák elfogadására gondolok. Másrésztről viszont természetesen a jogszerűség határain belül, de próbáljuk meg az aktív integrációt elősegíteni. Nem vagyok teljes mértékben, nem osztom teljes mértékben azt a gondolatot, hogy teljesen ellenállnának a romák az integrációnak, mert azért én ismerek ezzel ellenkező példákat is, de azért vannak olyan alapvető mm, feltételek, amelyek nélkül ez nem fog megvalósulni. Ugye itt nagyon sok kérdést meg kell fontolnunk, hiszen vannak e- európai állampolgárok, vannak nem európai állampolgárok, és még tovább is lehet nyitni az Európai Unión belüli státuszok jellegét, tehát lehetne egy roma státuszt is akár létrehozni. Ez a mostani jelentés lehetőséget teremt arra, hogy pozitív integrációs példákat említsük meg bizonyos országokban. Valóban nem szabad egyébként az országok között konkurenciát szítani, hiszen minden országnak más a története, de azért vannak itt különböző példák. Mondjuk azt, hogy van egy olyan vonal, amely megpróbálja a roma telepeket összhangba hozni a mellettük lévő városokkal, és aztán ott vannak például az olasz, észak-olasz városok, Trentinóra gondolok, ahol egyszerűen bezárták ezeket a telepeket, és a romáknak, főként a fiataloknak ösztöndíjakat adtak, és nagyon jó volt egyébként ennek a kicsengése. Tehát próbáljunk meg valahogy pozitív felhanggal beszélni erről a témáról, hogy ne közrendbeli kérdés legyen, közrendészeti kérdés, vagy pedig egy ö, olyan fajú jön, amelyet nem tudunk megoldani. Szerintem nekünk a kezünkben vannak azok az eszközök, amelyek segítenek bennünket ahhoz, hogy mélyebben lássuk a problémát, és meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, és még egy gondolatot szeretnék Takula úr által elmondottakhoz hozzáfűzni, hogy lehet, hogy nem alkalmazzuk megfelelően ezeket az eszközöket, de én azt gondolom, hogy végig kellene gondolnunk, Hanú, azt a kérdést is, hogy az ott lakók, akik a roma telepek mellett lapnak, azok eh, vállaljanak egy úgynevezett keresztapasságot azokért a roma gyerekekért, és gondoskodjanak arról, hogy a gyerek eljusson az iskolába, és hogyha három hónapig a gyerek eljutott az iskolába, akkor már biztosak lehetünk abba, hogy tan tanult valamit, tehát ezt a people-to-people -people lehetőséget lokális szinten meg kellene teremteni, hiszen én azt hiszem, hogy erre már vannak nagyon jó gyakorlatok, amelyekből tanulni lehetne. Schmidt asszonynak még megadom a szót, hogyha még gyorsan hozzászól vas Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyorsan beszélni. Próbáljuk meg azért értelmesek maradni. A roma kifejezést is próbáljuk meg definiálni, mert különben diszkriminatívá válik. Ugye itt a kulturális sokszínűség figyelembevétele nagyon fontos, nem egy szociális modellt akarunk, vagy egy életmódot akarunk rákényszeríteni senkire, de azért a romák életmódjával vannak problémák, és hogyha nehézségeik vannak az, inform, az integráció területén, kérem hallgasson végig. Mondjuk azt, hogy itt azért mind a két irányba problémás a kapcsolat. önök, önök sem veszik figyelembe a mi szólásszabadságunkat. Nos, hát ne haragudjon, Kostász asszony azt mondta, illetve hogy ő neki azt üzenem, hogy azért bizony vannak sajnos olyan példák is, amikor az integráció megbukott. Valóban a, a Kultúra Szakbizottságban vagyunk, Úgyhogy a kultúra, illetve az oktatás eszközeivel kell, hogy a problémát megközelítsük, ugyanis itt azért vannak jó példák is, próbáljuk meg a bevált gyakorlatokat kicserélni, és ne ítélkezzünk egymás felett. Az, ami Franciaországban történt, kérem, hogy most ne e felett ítélkezzünk, mert nem ezért vagyunk itt, próbáljuk meg inkább a valós problémákat megoldani, és előrevinni ezt az ügyet. Igen. Azért vagyunk itt, hogy megoldjuk a problémát, és hogy segítsünk egymásnak. Ne mutogassunk újjal egymásra. Takula úr. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy kicsúsztunk az időből. De valóban azzal egyetértek, hogy pilot projektre, kísérleti projektre van szükségünk, és költségvetési javaslattal is éltem. Egy olyan pilot projektre van szükség, amely az európai modellt keresi, és, és körvonalazza. Ám ha még csak mi is csak beszélgetünk erről, és még önök is nem szavaznak, akkor évekig elhúzódhat a vita, pedig egy konkrét projektre volna szükség, amely megvizsgálná, hogy hogyan lehet a roma gyermekeket integrálni és oktatást biztosítani számukra. Finnországban elég sikeresek voltunk ebben. Az egyetemen például sok roma diák tanul. És a társadalom sok területén vannak jelen a romák. Nem hiszem, hogy egyébként kivételesek volnánk ebben a kérdésben, de mégiscsak egy európai modellre, egy európai projektre van szükség. Hiszen már az itt lefolytatott vitában is láthatjuk, hogy nagy feszültség van az egyes tagállamok között a kérdésben, több cselekedetre és kevesebb szóra van szükség Róma ügyben. Az itt elmondottakat igyekszem figyelembe vetni, figyelembe venni, és egy rövid szövegben azt fogom összefoglalni, hogy európai modellre van szükségünk, ahol a legjobb tapasztalatokat, a best practice-eket vesszük át egymástól, és segítünk integrálni a roma fiatalokat a társadalomban és a romákat a társadalomban. Egy olyan közösség munkájára van szükség, amely figyel rájuk. Az Európai Unió állampolgárai vagyunk, mi építettük föl a holokauszt eh, pusztítása és szörnyűsége után újra Európát, és azt mondtuk, <clears throat> hogy ez soha többé nem törhet, történhet meg. Mindez, ami a holokauszban megtörtént, már pedig 600 ezer eh, romát eh, pusztítottak el a holokauszban. Nem szabad, hogy ez még egyszer megtörténjen. Rendben van. Még Madame Benerak túl is hozzá szeretne szólni önni a szó. Igen, egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Kulturális szakbizottságban vagyunk, de nem beszéltünk a roma kultúráról. Pedig ez fontos. Ha azt szeretnénk, hogy a romák felé közeledjenek, akkor nem mondhatjuk azt, hogy integrálni fogjuk őket, és változzanak meg, éljenek úgy, ahogy mi. Vegyük figyelembe az ő kultúrájukat is, a roma kultúra mi, mi is. A zene, a mozi, a képzőművészet, hogyha látták... Moi je pense que si on veut qu'ils viennent vers nous, il faut qu'on... A Cigányok útja című filmet, akkor tudják, miről beszélek. Erről ezt nem szabad elfelejtenünk, kár lenne, ugyanis a roma kultúra nagyon erős. Liebe Frau Benarabtut, daran zweifeln wir nicht. Hát ebben mi nem is kételkedünk, és tudjuk, tudjuk, hogy ez így van, de ennek ellenére igyekeznünk kell, azokat a romákat, akik közöttünk élnek, a közösségbe bevonni. Tehát ők nem élhetnek egy külön közösségbe, hanem be kell, hogy ágyazódjanak a mi közösségünkbe, és a kultúrából is át kell venniük azokat a dolgokat, amiket egy adott országban élve alkalmazni kell, tehát ha iskolába kell járni, akkor iskolába kell menni. Tehát, hogyha például Hanu Takula azt mondja, hogy az iskolába járnak, az nagyszerű, de én viszont tudom, hogy nálam Franciaországban a szomszédságunkban van egy roma telep, ahol a gyerekek nem járnak iskolába. Tehát rendkívül fontos, hogy el kell juttatni a gyerekeket az iskolába. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan úgynevezett keresztapáik, akik segítenek nekik, hogy eljussanak az iskolába, tehát emberségesen segítségnyújtással kell eljutatni őket, segíteni nekik, hiszen biztos, hogy rengeteg lehetőség van egyesület, eh, sportegyesület lokális szinten, amelyek segíthetnek abban, hogy valaki megtalálja az utat a közösség felé, és ezért még nem fogja elveszíteni a kulturális identitását, sőt, sokkal jobban eh, meg tudja őrizni a saját kultúráját, bele tudja vinni a közösségbe, hogyha sikerül az integrációja. Eh, megadom a szót eh, kollégánknak. Merci, Madame la Présidente, Köszönöm szépen. Már korábban kértem a szót, de azt hiszem, hogy nem eléggé mozgattam a kezemet. Lenne néhány gondolatom. Nagyjából sikerült megőrizni a nyugalmunkat, ez már önmagában nagyon jó. Először is. Azt kell mondani, hogy a romák legalább olyan jó európaiak, mint mi, hiszen ők is indoeurópai gyökerekkel bírnak, tehát ők tipikus európaiak. Azután Különbséget kell tenni azon romák, roma csoportok között, akik nomádok akarnak maradni, és azok között, akik le akarnak telepedni egy adott államban. Harmadik gondolat, két külön helyzet között kell különbséget tennünk. Spanyolország, Ausztria esetében a romák megszervezték magukat, különböző civil szervezetek alapján, és a kormányok is be akarták vonni őket a folyamatba, és így sikerült, és nagyon jól működött. Az integráció Spanyolországban például most van egy úgymondott roma burzsóázia, nagyon sok roma ügyvéd vagy orvos van, nem csak zenészek, persze ők is nagyon fontos szerepet töltenek be, ismerjük a kultúrájukat. És aztán ott van a másik oldal ennek az éremnek, a, a szegénység. A tagállamok és az Európai Unió kell, hogy tegyenek valamit. A tagállamok nem tettek semmit annak érdekében, hogy az európai alapokat fel tudják használni. Nem érdekli a tagállamokat mindez. Tehát itt most azért tovább kell mennünk, ebben a jogalkotásban és a korábbi jogalkotási ciklusban is, bizonyára emlékszik arra, a Libe az elnöke voltam. Nos, hát akkor azt próbáltuk elérni, hogy közösségi ö, jogszabályokat hozzunk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Európai szinten. És a parlamentben bizonyos frakciók is nagyon sokat tettek ennek az ügynek az érdekébe, de mások viszont lefékezték ezt a problémát, vagy ennek a megoldását. Mohácsi Viktória például nagyon sokat tett és szeretett volna tenni, de nem sikerült sajnos elérni ezt, és aztán szerettük volna az Európai Unión belüli európai állampolgárok migráns státuszát létrehozni. Tehát itt azokról a nomád romákról beszélünk, akik nem kívánnak letelepedni sehol. De ehhez arra van szükség, hogy ők is megszervezzék magukat, legyenek jogaik és kötelességeik. De milyen jogokat adunk nekik, ugyanazt a jog, jogi státuszt, amely minden európai állampolgárnak jár, hogyha migráns. És mik lennének a kötelességeik? Az, hogy az oktatással kapcsolatos problémákat megoldják. Most nem tudom, hogy azon országok ö, oktatását kell -e átvenni, ahol éppen élnek, de lehet, hogy a roma szervezetekkel kellene megbeszélnünk azt, hogy milyen kultúrát kívánnak ö, tovább adni a romák számára, a roma gyermekek számára. És aztán egy másik kérdés ezzel kapcsolatban az egészségügy. Mindannyian tudjuk, hogy borzalmas az, euró, az európai rogá, jó, romák egészségügyi helyzete. Aztán ott van a közrendre vonatkozó probléma. Nos, hát figyelembe kell venniük az, azon ország jogszabályait, amelyben éppen tartózkodnak. Itt most nem akarok újra mutogatni országokra, mondjuk azt, hogy a Duna medencében találhatók ezek az országok, hát ott elég sok agresszió is éri a romákat. Nos, hát ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Fisas, el dernier Muy rápidamente, solo para hacer una pequeña remarca ¿no? a lo que ha dicho el señor Cavada. En España, los que están integrados... Hát csak nagyon gyorsan akarok hozzászólni. Spanyolországban mondtam, hogy több csoportja van a romáknak, és a hitánok nagyon jól integráltak. Nem csak zenész cigányok ők, hanem orvosok, ügyvédek, jogászok jól integráltak a társadalomba. Semmi bajunk nincs, semmi problémánk van a hitánokkal, viszont a romának nevezett <clears throat> Kelet-Európából főleg Bulgáriából és Romániából jövő cigányokkal igenis sok problémánk van. Nem igen tudjuk őket integrálni. Mi több a hitánok és a romák, a kívülről jövő romák között is nagy a feszültség. A két csoport között a kapcsolat nem nagyon jó. Nagyszerű. Nos, Németországban szintikről és romákról szoktunk beszélni, nem szabad cigányokról beszélni, ez pejoratív volna, és ezért szintikről és romákról beszélünk, sőt az utóbbi időben csak romákról. Önöknél pedig egy másik csoport van, akinek talán a története is más, de ő is mégiscsak a cigányok nagy csoportjába tartozik. Rége, régen nem ö, pejoratív értelemben, tehát pejoratív értelemben használtuk ezt a szót, hogy cigány Létezik zene, például cigány kultúra, miért ne beszélhetnénk cigányokról. Sajnos, hogy a jelentéstevő kollégának, Takula kollégának el kellett mennie, különösen talán Kavada kollégával érdemes volna eszmét cserélni arról, hogy hogyan lehetne a jelentést jobban felépíteni, hogy a kollégák által felvetett szempontokat jobban érvényesítsem. Köszönöm szépen! Ugye dátumok még nincsenek, nem nincsenek. Tovább is lépünk. Hatos napi rendi pont. Scuria kollega javaslatára Gian Francesco Lupatellit, az ACES Európe elnökét hívtuk meg. Miről van itt szó? Sportról. És mint tudják, a Lisszaboni szerződés elfogadása óta sport is szerepel a szerződésben, bár mint tudjuk, a következő sportprogramból sok minden nem valósul meg, hiszen hiányzik ennek finanszírozása, és a tanács sem nagyon baráti e kérdés irányában. De foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és talán a mai napnak lehetnek olyan következtetései, amelyek a bizottság és a parlament munkáját az elkövetkező hónapokban befolyásolhatják. Két előadónk van, az első nem más, mint maga Lupatelli úr. A másik előadó úr nevét nem ismerem, de ő majd bemutatkozik. Mindkettejüknek összesen 15 perc áll rendelkezésre, azután 15 percben pedig eszmét cserélünk és vitázunk. Signor Lupatelli, you have the floor. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy eh, itt lehetünk az Európai Parlamentben, és eh, bemutathatjuk munkánkat, európai szervezetünket. Szeretnénk köszönteni kedves barátainkat, Szilvia Kostát, Márkos Toria, Sean Kelly, Mauro Mauro és mások, akik szeretik a sportot, az állampolgárok által gyakorolt sportot. A mi szervezetünk egy olyan szervezet, amely az állampolgárok sport lehetőségeit kívánja bővíteni, a mozgást szeretnénk elősegíteni, nem csak a saját, hanem az államok jólétének növekedésének érdekében. Szeretnénk köszönteni Pák asszonyt is, aki lehetővé tette a mai találkozást, és velünk együtt itt vannak most azok a személyek, akik 2012-re kívánnak jelöltetni magukat Isztambul, Cardiff részéről, valamint Antwerpen. Ezek azok a városok, amelyek európai sportfőváros címre vetélkednek 2012-re. 1999-ben kezdődött ez a történet Madridban, amikor is néhány szervezet, néhány sportszervezet európai szinten megbeszélte azt, hogy jó lenne, hogyha lenne egy olyan intézmény is, hogy európai sportfőváros. Madridban kezdődött tehát ez a történet. Álvárez Trimanzano akkori madridi főpolgármester segítségével, aki lehetővé tette azt, hogy legalább 300 ezer madridi akik sportoltak a különböző a madridi sportlétesítményekben részt vegyenek egy felmérésben. 2001-ben Madrid volt az első olyan főváros, amely átvehette az Európai Sportfőváros címet. Ez egy nagy feladat, ugyanis a városoknak január 1-től december 31-ig támogatniuk kell a sporteseményeket. 11 év alatt sikerült beváltani a hozzánk fűzött ígéreket. Stockholm, Glasgow, Alicante, Rotterdam, Stuck, Kopenhága 2007-ben, aztán Stockholm, Varsó következett, Milánó, Dublin, és végül Valencia lesz a jövő évi európai sportfőváros. A mi célunk az, hogy az állampolgárok minél több lehetőséget kapjanak a sportolásra, mert ezzel saját jólétüket, illetve egészségüket tudják megőrizni. És most át is adnám a szót a főtitkárnak. Euh, Köszönöm szépen, Lupatelli úr. Nos, hát én Röviden szeretném ismertetni, hogy mit, mivel is foglalkozunk pontosan. A legfontosabb tevékenységünk valóban az, hogy előmozdítsuk az Európai Sportfőváros címet. De itt azért még lenne néhány fontos más kérdés is. A másik fontos tevékenységünk az az, hogy minőségbiztosítási rendszer dolgoztunk ki a városi önkormányzatok számára, és itt valóban arra van szükség, hogy európai szinten elismertessük ezt a rendszert. Vannak más tevékenységeink is, mint például a best practice cseréje önkormányzatok között, a sporttevékenységek előmozdítása érdekében, valamint egy obszervatóriumot szeretnénk létrehozni a helyi önkormányzatok között sportügyekben. Nem tudom, hogy lehetne gyorsabban a szlájdokat előrevinni. Nos, hát az egyik legfontosabb aspektus az ACES részéről az az, hogy európai szintre emeljük a tevékenységünket. Minden évben, ahogy a Lupatelli úr is elmondta, van egy európai sportfőváros, amelyet megválasztunk. 2014-ben Valencia lesz ez, 2010-ben pedig majd, 2012-ben pedig majd meglátjuk november végén, hogy ki ö, fogja elvinni ezt a címet. De vannak itt kisebb városok is. Nem csak nagy fővárosokról beszélünk, hanem olyan városokról, közepes vagy kisvárosokról, amelyek legalább 100 ezer lakossal rendelkeznek, szintén jelentkezhetnek erre a címre. Következő szlájdot kérem. Nos, hát itt csak egy összefoglalást adtunk arról, hogy hogyan választjuk ki a városokat. Persze, hát itt egy sokkal részletesebb szempontrendszer létezik, de mint ahogyan azt Lupatelli úr is elmondta, van itt egy fontos, hosszú folyamat, amely hónapokon keresztül zajlik, és a kis és közepes, illetve nagy méretű városok közötti választást lehetővé teszi. Aztán egy másik fontos tevékenységünk, amelyre utaltam már, a minőségbiztosítási rendszer. Des villes, pour nous en fait il est certain que la mise en place de meilleurs számunkra az a legfontosabb, hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljük, és a sportmenedzsment ügyét előre mozdítsuk a városokban. Nos, hát itt már évek óta párhuzamosan dolgozunk a sportfőváros választással. Egy európai certifikátot szeretnénk kialakítani, amely a bevált gyakorlatok cseréjét elősegíti, a sportmenedzsment területén. Aláírtunk a Pízai Egyetemmel, valamint a Madridi Egyetemmel egy megállapodást, hogy a minőségbiztosítási rendszerünket továbbfejlesszük, és aztán szeretnénk európai szinten is elfogadtatni ezt a rendszert, amely lehetővé tenné a városok részvételét is a rendszerben európai kontextussal kapcsolatban nem szeretnék senkit se emlékeztetni, hiszen bizonyára mindannyian tudják, hogy az ACES egy sporttal kapcsolatos fehér könyvben is szerepel. Ugye a sport egy új kompetencia EU-s szinten. Azt szeretnénk, hogyha az európai polgárok 100%-a sportolna, és 20%-a pedig versenyszerűen tenné ezt. A következő évben ugye az önkéntesség éve lesz, úgyhogy szeretnénk az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben előkészítő munkát végezni a sporttevékenységek előmozdítása területén, és ahogyan Lupatelli úr is elmondta, 33 város, abból a több mint 60-ból, amelyet bevontunk a folyamatba, már tett is lépéseket a sport önkéntesség kialakítása terén. Nagyon nagy különbségek tapasztalhatók országról országra, a sporttevékenységekben való önkéntesség szempontjából, és itt is szeretnénk a bevált gyakorlatokat kicserélni, mert nagyon fontos lenne az, hogy amikor az átszásról beszélünk, akkor nem profi sportolásról beszélünk, hanem arról a mondjuk amatőr sportolásról, amely jelenleg az európai lakosság 85%-át érint. Comme le président Lupatelli l'a dit, c'est une initiative qui existe depuis 10 ez egy olyan kezdeményezés, amely már tíz éve létezik. Sportos állampolgárok kezdeményezték. Nagyon örülünk annak, hogy a sport bekerült az európai kompetenciák közé. Az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani, és ebben a kontextusban teljes átláthatóságról Szeretnénk tanúbizonyságot tenni. És most vissza is adom a szót Lupateli elnök úrnak. Köszönöm szépen a bizottságnak, szakbizottságnak a mai meghívást az összes parlamenti képviselőt és az elnök asszonyt is szeretnénk meghívni arra a november 30-ai eseményre, amelyen ki fogjuk adni a Európai Sportfőváros címet, meg fogjuk ítélni, ez majd Valenciában kerül megvalósításra, és 2012-ről van szó, tehát Isztambul, Cardiff és Antwerpen a jelölt városok. November 30-a fontos nap lesz számunkra, ugyanis ott lesznek más 20 kisebb városnak a képviselői is, akik olasz, spanyol, angol, ír városok, de lesznek román városok is például, jelen lesznek ők is. A sport, ahogyan mi szeretnénk látni, a barátságról szól, a testvérségről, a, az integrációról, Ugye az előbb hallhattuk azt, hogy milyen nagy problémák vannak a román romákkal. Con l'integrazione eh, di questi ragazzi, quindi noi siamo a disposizione. Hát a sport valóban egy fontos eszköz arra, hogy az ő integrációjukat segítsük. finché lo sport sia un vero motivo di integrazione. Grazie. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Also... Köszönöm szépen. Én bevallom, hogy először hallottam önökről a mai napon. Márkón keresztül hallottam először önökről, amikor Márkó megkért arra, hogy vegyük fel ezt a témát a rendünkre. És kérem, hogy kapcsolják fel a villanyt itt a teremben. És egyébként nagyon csodálkozom, hogy egészen eddig nem jutott el a hírük hozzánk, mert uh, hiszen uh, 95-ben én voltam az első sport témában jelentéstevő, és akkor már hallanom kellett volna önökről. Tehát úgy tűnik, hogy még akkoriban a kommunikáció a mi irányunkban nem működött olyan jól. Hát ez már 9 éve van ennek, tehát azóta is már hallhattam volna önökről valamit, de hát úgy tűnik, hogy Skurila úr eh, nagyon jól ismeri ezt a témát, és ezért is örülök annak, hogy ezt megvitathatjuk a mai napon, és meg szeretném jegyezni, hogy a sport, mint téma, a fiatal emberek bevonása a közösségben, a migránsok bevonása egy rendkívül fontos téma, más intézmények is foglalkoznak vele. A Street Football World mindenütt a világon foglalkozik azzal, hogy fiatal embereket a fotball segítségével integrál be a társadalomba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon is hasznos irány. És azt gondolom, hogy ha a következő évben az önkéntesek évét fogjuk tartani, és azt gondolom, hogy az önök munkájával egy nagyon jó részt tudnak vállalni ebben a dologban. Lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy hogyan finanszírozzák a tevékenységüket. Tehát az Európai Unió finanszírozásukban részt vesz-e, ad-e forrásokat, és hogy hogyan néz ki az önök szervezete, hány ember dolgozik önöknél az adminisztrációban, hány fizetett alkalmazottjuk van, és még hány olyan ember dolgozik önökkel együtt, akik akár az Európai Unión kívül is finanszírozási forrásokkal látja el önöket, hogy, és hogy ezzel legyen utána mit kezdenek önök. És a kérdésem, hogy ez a szó, ami szerepel a nevükben, ez arra is utal, hogy ö, ezeket a forrásokat, amelyeket arra célra kapnak, bizonyos városokba eljutatják. Persze továbbadom a szót a kollégáknak is, hogy begyűjthessük a kérdéseket. Fiszász kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. És persze köszönöm Lupateli elnök úrnak fontos előadását. Be kell vallanom, hogy az aceszről nem tudtam idáig, miközben pedig de azután Spanyolországban egy sportkonferencián megismertem Lopatelli urat és fontos kezdeményezését. Lopatelli úr megkért engem akkor, hogy kapcsoljuk be jobban az Európai Parlamentet az ACES munkájába. Több kollega egy baráti kört alapított, egy informális kört, amelyel az Európai Sport fővárosát akarják, ügyét akarják támogatni. Kosztó kollega egyébként ennek az informális csoportnak az elnök helyettes, és engem ért a megtiszteltetés, hogy elnökölhetem ezt a csoportot. Nagyon fontosnak tartom, amit Pak asszony kérdezett. mégpedig, hogy itt nem egy profi orientáltságú szervezetről van szó, hanem egy európai márka kiépítéséről van szó, és egy európai védi egyet adunk ki, illetve ad ki ez a társaság, és ezért fontos, hogy az ACES átláthatóan végezze a tevékenységét, és Fontos az is, hogy valamilyen fajta pénzügyi támogatást kaphassanak. Egyébként az Európai Bizottság szakértőivel megtárgyaltuk ezt a kérdést. Ha tehát az Európai Bizottság végezné azt a munkát, melyet az ACES végez, nem lenne rá kapacitása, nem volna hozzá pénze. Tehát ilyen módon örülniük kell annak, hogy az ACES létezik, él és végzi munkáját. De a bizottság, amikor finanszírozta az acces munkáját, nagyobb ellenőrzést is követelt magának. Mondom, tehát a pénzügyek nem teljesen rendezettek, és ahogyan az köszönjünk is mondta, fontos tisztázni a finanszírozás kérdését, ezt részletesebben meg kell vizsgálni. És talán a kollégák elmondhatják ezt, hogy hogyan finanszírozzák a szervezetet. Iván képviselő. A importanciai sportului în Uniunea Europeană și în societăți. Szeretnék arra utalni, hogy az Európai Unió, illetve a helyi önkormányzatok mit tehetnek sportszinten. Mi itt EU-s szinten bizony változást idézhetünk elő, és a mindenki számára hozzáférhető sportolási lehetőségeket előmozdíthatjuk, de ehhez eszközökre van szükség, hogy próbáljuk meg a helyi önkormányzatokat arra biztatni, hogy befektessenek a sportba, sport létesítményekbe. Nagyon jó egyébként az ilyen típusú sport kezdeményezés, mert ez is egy lehetőséget jelent arra, hogy a önkormányzatok inspirációt nyerjenek. Vannak bizony olyan kicsi városok is, amelyek igenis is befektetnek a sportba, és hogyha létezik egy európai megközelítés, akkor ez modell lehet más városok számára is. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, támogatnunk kell, ugyanis a megoldást helyi szinten, illetve nemzeti szinten fogjuk azonban megtalálni. Köszönöm. Frau kammer Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egyetértek önnel, én is eléggé úgy érzem, hogy van affinitásom a sport felé, és mégsem hallottam eddig önökről. Tehát egy ilyen nagyon rejtetten tudtak valahogy maradni eddig, tehát hogy létezik ilyen, hogy európai sportfővárosok. Ez egy nagyszerű gondolatnak, ötletnek tartom, csak persze ennek csak akkor van értelme, hogyha bizonyos publicitása van ennek az ügynek, és akkor a bevált gyakorlatokat fel is lehet jegyezni, és, és később a városokon túlmenő publicitást is kapnak ezek a kezdeményezések, akkor van ezeknek igazán értelmük, és számomra nem vált eddig teljesen világossá, hogy a hozzáférést hogyan szervezik meg, tehát tagság létezik, vagy pedig egyszerűen vannak emberek, akik azt mondják, hogy már pedig nekünk erre szükségünk van, tehát a sportegyesületek az önök tagjai, vagy kik az önök tagjai, ez a struktúra hogyan épül fel, ez még nem világos számomra és másrészt pedig az is érdekelne, hogy milyen kritériumok alapján választják ki önök a városokat, tehát milyen kritériumokat kell teljesíteni ahhoz, hogy mondjuk például Európa sportfővárosa lehessen az ember. Köszönöm. Szenyor a szó. Direké. Igen. Én már régebb óta ismerem ezt a szervezetet és Lupetelli urat nagyon jól ismerik Olaszországban, Spanyolországban és más országokban is, mert nagyon sokat tett már ezen a területen, és főként azon, azért, mert ez a szervezet szerintem nagyon is közel áll a Lisszaboni szerződés szelleméhez, ahol a szubszidialitás elve alapján a sport előmozdítását hangsúlyozza a szerződés, illetve azt, hogy mennyire fontos az, hogy megteremtsük a lehetőséget minél több európai polgár számára a sportoláshoz. Tehát az a non-profit szervezet, amely az Európai Bizottság kulturális főváros intézményének kialakításához hasonlóan a sportfőváros intézményét bevezette, kilenc év alatt egy olyan szervezetet tudott létrehozni, olyan hálózatot, amely kis és közepes, illetve nagyméretű városokat összekötött, És ugyanakkor ezek a városok be tudták azt is bizonyítani, hogy komolyan veszik a sportügyét, sportlétesítményeket hoznak létre, és megmutatják azt, hogy hosszú távon is a sportba bekívánnak fektetni. Tehát ezzel szerintem az segíti ez a szervezet, hogy az emberek minél több sportolási lehetőséghez jussanak az európai városokban. Az Olasz Olimpiai Bizottság is egyébként már ezt a szervezetet ismeri, és fontosnak tartja az olasz, illetve az európai hálózat kialakítása szempontjából, és nagyon fontos is az ő munkájuk, az átláthatóság szempontjából is. Jó, hogy itt van most a bizottság, én azt szeretném megkérdezni, hogy lehet -e lehetőséget teremteni az új szerződés szellemében. Arra nézve, hogy elismerjük bizonyos eljárások alapján, hogy egy igazi európai kezdeményezést hozzunk létre, egyfajta márkajelet adjunk ennek a kezdeményezésnek, mert azt hiszem, hogy nincsen még egy olyan szervezet, amely ennyi várost bevonna a munkába. Köszönöm szépen. Danke. Kollég Kelly. Kelly kollégája szó. Uh, thank you, Madam Chair. Firstly, uh, like to welcome... Köszönöm ez, Köszönjük üdvözlöm először is Lupatelli urat és kollégáját. Ugyan Fiszász kollega is mondta, nekem is volt valami kapcsolatom velük, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem velük és szervezettükkel és a Sport Fővárosa cím kitüntetetjei büszkék lehetnek erre a címre, bár ugye más-más városok más-más kategóriákba számítanak, és ezért mindenki lehetőséget kap arra, hogy felismerjék, elismerjék, ez a sport lényege. Mindenki játékba kerüljön. Ugyanakkor néhány kérdést is feltettek, és teljesen jogosak ezek a kérdések, és biztos vagyok benne, hogy Lopeteli ezekre hamarosan válaszolni fog. Az egyik kérdés, amelyről hallunk gyakran, a jog, a jogkörünket, a hatáskörünket illeti a Lusszabani szerződés elfogadása után itt a parlament nagyobb hatáskört kapott a sport területén, nagyobb finanszírozási lehetőségek nyílnak meg, és több támogatást lehet nyújtani a sportnak. A frakciók egybehangzóan támogatják a sportot. Nem minden politika területen van példa erre. Az önkéntesség szempontját is említették, ez nagyon fontos. Ugyanakkor valószínűleg a sport gazdasági értékét is ki kell majd hangsúlyoznunk. A Regi Szakbizottságban Undoszki biztos is jelen volt a vitánk során, és hangsúlyoztam, hogy egy költségvetési sort kellene bevezetni sport számára, sport támogatás érdekében. Nagyon sok munkahely jön létre a sport területén, és ezt épp úgy hangsúlyoznunk kell, mint az önkéntesség, illetve a, a nem profi sport szempontjait. Ugyanakkor van sok képviselő, akik egy eh, sportírásos nyilatkozatot eh, írtak alá, már száz képviselő aláírta, minél többen aláírják, annál jobb. Kérem, hogy eh, vizsgálják meg ezt a nyilatkozatot, nyerjék meg a képviselőtársak támogatását. És még egyszer üdvözlöm Lupatelli urat és kollégáit itt a teremben. Köszönöm, hogy eljöttek. Fényleg. Köszönöm szépen. Szabina úr szó. Köszönöm szépen. Azért is tartottam fontosnak ezt a mai találkozót, mert úgy gondolom, hogy fontos az, hogy összehozzuk ezt a szervezetet a mi munkánkkal, ugyanis tevékenységük nem volt túlságosan ismert. Az ACSZ e kezdeményezése pedig nagyon fontos, mert az ACSZ e a városok, fővárosok, illetve kisvárosok közötti hálózat létrehozása révén egy igazi nagy mozgalmat hozott létre, főként a kis városokban, sportmobilizációra került sor, és a nagyvárosokban is megtörtént ez. De nagyon gyakran azt láthattuk, hogy a kisvárosokban ez a fajta európai elismertség nagyon fontos lehetőségeket teremt sportszinten, az EU, illetve a polgárok között is összeköttetést hoz létre. El kellene tehát gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni mindezt, és hogy lehetne struktúra szerűen létrehozni az Európai Sportfőváros intézményét, az Európai Kulturális Fővároshoz hasonlóan, hiszen az Európai Parlament számára ez is fontos kérdés, főként a Lisszaboni szerződés fényében. Jobban oda kell figyelnünk a finanszírozás kérdésére is, hiszen tudjuk azt, hogy sajnos mennyire szegényes, szomorú a helyzet a sport finanszírozással kapcsolatban. Ezen a területen még nagyon sokat kell tennünk, hogy valóban létrejön egy sportköltségvetési sor. És most pedig szerettem volna meghallgatni a bizottság véleményét az ügyben. Kérem, önöké a szó. Jön-e? S'il vous plaît. Muchas gracias, señora presidente. Eh, como bien ha indicado... Köszönöm szépen, elnök asszony. És eh, ahogy ez itt elhangzott, már jó néhány év óta kapcsolatban állunk a szervezetükkel, és eh, az eh, Európai Városok Szövetsége sportszövetsége egy nagyon fontos kezdeményezés, és létezik egy fehér könyv is ebben a témakörben, és a bizottság részéről nyilván elmondhatjuk azt, hogy jelen pillanatban eléggé korlátozottak a pénzügyi eszközeink, azonban nagyon boldogok vagyunk, amikor azt halljuk, hogy olyan projekteket eh, kezdeményeznek, amelyek arra szolgálnak, hogy a mi javaslatainkra építsenek. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyet mi is a fehér könyvben e, javasoltunk, és éppen ezért a bizottság részről világos politikai támogatást élvez ez az ügy. A költségvetés alakulásától fogjuk nyilván az akció támogatását függővé tenni, és e, tehát, hogy milyen mértékben fogjuk tudni ezeket a városokat pénzügyileg támogatni, ettől fog függni. Önök is tudják, hogy a költségvetési forrásaink jelen pillanatban nem olyan terjedelmesek. Önök is olvasták az újságokban az erről szóló beszámolókat, önök is tudják, hogy a pénzügyi helyzet hogyan néz ki, és ez, ettől fog függni ezeknek a szervezeteknek a sorsa. Ezzel véget ért az eszmecsere, mondja az elnök asszony, és kérem Lupateli urat, hogy amilyen röviden csak lehet, foglalja össze ezt az eszmecserét. Nos, hát a költségvetéssel kapcsolatban voltak kérdések. 300 ezer eurós a költségvetésünk éves szinten. 100 ezer eurót az olasz olimpiai bizottság, más százezret pedig a tagjaink, és a harmadik százezret pedig egy projekt révén tudtunk megkapni az EACEA-val közösen, és ezt az Európai Bizottság finanszírozta. Education and Visual Culture. Tehát úgy tudunk élni, hogy gyakorlatilag mindannyian önkéntesek vagyunk, senki sem kap fizetést, csak azért tudunk élni, létezni, mert szívünkben valami fontos dobog, látjuk azt, hogy mennyire jó a sport az európai polgárok számára, tehát mi csak az önkéntesség alapján tudunk működni. És egyébként erre rendkívül büszke is vagyunk, és előre fogjuk vinni az ügyünket, ugyanis úgy gondoljuk, hogy 100 európai önkormányzat, és az ezekből létrejött hálózat az európai sportpolitika alapját kell, hogy mm, képezze, főként a 25 ezer lakos alatti kicsi önkormányzatokra gondolunk. Mi minden évben megünnepeljük az, nem csak az európai fő, sportfővárosokat is, hanem a közép, illetve kisméretű városok esetében is kiválasztunk 9-et, illetve 18-at. Tehát így összesen 27 országot ünneplünk minden évben. Tehát mi, akár támogat bennünket a bizottság, akár nem, tovább fogjuk vinni a munkánkat. Köszönöm szépen, talán a bizottságnak feltennék egy kérdést, mégpedig azt, hogy tehát azt a pénzt, amit ugye tőlünk várnak, hiszen nekünk kell engedélyeznünk, önök érvényezik tőlünk, hogy engedélyezzük. És hogy ezt önök javasolni fogják számunkra? Tehát ezt szeretném öntől megtudni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előkészítő lépéseket a sportköltségvetés előkészítésére már megtettük. A Call for proposal a javaslat tételt megtesszük a következő költségvetési körben. Lopatelli úr beszélt az állampolgárok Európájának kezdeményezéséről, és valóban innen kapott a szervezet támogatást. Azaz tehát az önkéntesek évének keretén belül is pályázhatnának? Pályázhatna az acse? Nem eléggé pontosan fogalmazok, kérdezi az elnök. 2011 az önkéntesek éve. Esetleg tehát ez a szervezet az önkéntesek éve pénzeszközeinek, pénzeszközeire is pályázhat. Igen, valóban így van. A 2010-es kiírások során az önkéntesek évének évé, éve során a sport önkéntes jelentkezőire is gondoltunk. Természetesen az önkéntesek éve nem csak a sport tevékenységet fedi majd le. Jól van, akkor megköszönöm három látogatónknak, hogy eljöttek és informáltak bennünket olyan kérdésekről, amelyekről nem tudtunk. Volt, aki e, egyébként bennünket megkerülve tudás szerzett e, erről a szervezről, szervezetről. Négy képviselőtársunk, Kelly urat is hozzászámítom, informált volt, de most már minnyáján rendelkezünk információval az acesről, Köszönjük az önök önkéntes munkáját, reméljük, hogy pénzeszközökhöz is hozzájutnak, és reméljük, hogy az Európai Unió is majd támogatja az önök munkáját, hiszen önök segítik a gyermekeket az Európai Unióban, hogy megtalálják saját útjukat. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a mai ülést, most pedig következik a koordinátorok ülése.